Buon po- Di nuovo buon pomeriggio a tutti. Szép napot kívánok mindenkinek még egyszer. Nagy örömmel üdvözlöm körünkben vendégünket, tiszteletbeli vendégünket a mai napon. Kalifornia kormányzójáról van szó, Brown Jerryről. Tegnap is részt vett egy ülésen az energia megtakarításról, ahol előadást is tartott, ma pedig meghívtuk, hogy az elnökök értekezletén legyen jelen, tehát a frakcióelnökök értekezletén, amelyet most megnyitottunk a többi európai parlamenti képviselő előtt is. Azt gondolom, hogy nagyon fontos számunkra az, hogy ezt az eszmecserét lefolytassuk. Az Egyesült Államokból érkezett egyik vezetővel. Az Egyesült Államok ugye az egyik fő partnerünk, és Kalifornia kormányzója, Kalifornia nagyon fontos állama az Egyesült Államoknak, és komoly szerepet játszik az amerikai politikai életben. A következő lesz az időbeosztásunk. Először Jerry Brownnak adunk szót 8 percre, utána pedig következnek az egyes frakciók képviselői, akik kérdéseket tehetnek fel eh, természetesen, és a vitát ismét Brown úr zárja egy eh, hozzászólással néhány percig. Olaszként rugalmas leszek az idővel, de azért nem túlságosan, mert eh, kormányzó úr is tudja, hogy azért szigorúak vagyunk itt az Európai Parlamentben a többi parlamenthez képest, és 8 perc az rengeteg időnek számít a parlamentben, de mondjuk akár ha 10 percig beszél, az sem okoz számomra túlságosan problémát. Meg is adom rögtön a szót önnek, és megköszönöm még egyszer, hogy elfogadta a meghívásunkat, úgyhogy parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm ezt a meghívást, és hogy részt vehetek ezen az eszmecserén. Szerintem gyümölcsöző lesz ez. A témám, illetve amiért itt vagyok Európában, az az, hogy ellátogassak a COP23 ülésre, és hogy intelligens és messzire menő éghajlati lépéseket fogaljunk el. Kalifornia elég előre haladott ebben a témában a többi tagállamhoz képest az Egyesült Államokban. Globális egyetemes fenyegetésről van szó, és ezért globális és egyetemes választ kell ráadni. Természetesen választ azt az edény, egyének és országok adhatnak, Úgyhogy ezért arra van szükség, hogy mozgósítsunk mindenkit, a világ országait. Az Európai Unió ezen a téren elég sokat tesz. Az USA most, hát hogy is mondjam, ideiglenesen szabadságra ment a párizsi megállapodásból, de remélem, hogy az elkövetkezendő években majd visszakerülünk a, az aláírók közé a tagállamok, illetve a még a tagállamokon belüli közigazgatás is a saját kezébe vette a dolgokat. Körülbelül 190 állam és tartomány, amely a világ termelőképességének, GDP-jének egyharmadát képviseli, kezdett lépésekbe. Ez több mint egy milliárd szemét jelent. Azt jelenti, hogy nagyon is nagy hatalommal bír ez a csoport, és rengeteg fenyegetettséggel kell szembenéznünk. Az intézmények sokkal érzékenyebbek, törékenyebbek, mint a múltban voltak. Az atomfegyverek kérdése is egyre érzékenyebb, és közben jön az éghajlatváltozás problémája. És ebben a témában érkeztem, ahogy mondtam, Európába. Én láttam, hogyan alakultak az események Kaliforniában, és a tapasztalataim alapján mondhatom, hogy igenis el lehet érni változást, a széndiokszid kibocsátást 40%-kal akarjuk csökkenteni 90-es szinthez képest, mert 12 tonna per főről indultunk az az a gázok kibocsátásában, és 18-19 ról csökkentettük és a gépjárművek szennyezőanyag kibocsátását is csökkenteni akarjuk. 300 ezer elektromos autó fut az utakon, de ezt szeretnénk félmillióra emelni az elkövetkezendő 7 évben. És a megújuló energiákkal kapcsolatban is van már egy szabványunk, most már majdnem 30%-nál tartunk, de 50%-ra szeretnénk ezt fölvinni az elektromos áram termelésben 2030-ra. Például a benzinüzemű gépjárművek esetében a 10%-a az üzemanyagnak, ami például egy gépjármű tankjába befolyik, alacsony kibocsátású technológiával előállított üzemanyag kell, hogy legyen, bioüzemanyag, létrehozását, illetve elektromos autók használatát ösztönözzük így, tehát hogy ezek a cégek vagy ezeket a technológiákat alkalmazzák, vagy fizessenek meg más cégeket, amelyek ezeket alkalmazzák. Az energiahatékonyság terén olyan normákat fogalmaztunk meg, amelyek az épületekre vonatkoznak, energiahatékony épületekre, és így tovább megújítottuk ezeket az intézkedéseket 2030-ig, a jogalkotásban, tehát Kaliforniában kétharmados többség volt ez, és nyolc republikánus ö, szavazott 120-ból ö, ezekre az, intéz, az intézkedésekre. Sehol ö, nem volt még ilyen példa, gyakorlatilag példa nélküli támogatást kaptak az intézkedések, az éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedések. A azt a republikánus vezetőt, aki ezt lehetővé tette, eltávolították a posztjáról, mert a többiek lokális szinten fellázadtak idézőjelben ezzel ellen a vezető ellen, aki képes volt elismerni az éghajlatváltozás tényét. Én egy olyan környezetből származom, ahol sajnos tagadják az éghajlatváltozást elég széles körben és elég határozottan, és ez szinte a pártfegyelem része. Nyilván nem hivatalosan, de ahogy működik, a, ahogy a gyakorlati életben működik a párt, ez ennek a része. Úgyhogy ezért is mondom, hogy nagy kihívással nézünk szembe. Kaliforniában is, és az ország többi részén is. 13-14 másik állam van még, amelyik foglalkozik az éghajlatváltozással és elkötelezi magát, de hát még azért haladni kell. Én nagyon veszélyesnek látom ezt a jelenséget, és komoly válaszra van szükség, nagyon átfogó válaszra. Nem tudunk eljutni egy ilyen átfogó közös fellépéshez, eh, hogyha nem tájékoztatjuk jobban az embereket, és nem kötelezi el magát mindenki jobban. Az Európai Uniót is ideértve, az államokat, a régiókat. Kína például eléggé agresszívan viselkedik, India, Dél-Amerika, Afrika, mindenkire szükség van, mindenkit érint az éghajlatváltozás. De nyilván a vezető pozícióban lévő szereplők különösen nagy felelősséget hordoznak a vállókon, az Európai Unió is egy ilyen szereplő és ezért bíztatom, bátorítom önöket is arra, hogy tegyenek lépéseket, ugyanúgy, ahogy jó magam is próbálom a tájékoztatás szintjét erősíteni, az emberekben tudatosítani mindezt. Messze vagyunk még a célok elérésétől, és annak a kockázata, hogy beindul a hőmérséklet emelkedése, tehát hogy átbillen ezen a holdponton, ahonnan már nem lesz visszafordítható, nagyon nagy. Ez a migrációhoz vezet, az egyre nagyobb szakadékhoz, egyetlenőtlenségekhez, és ez, ez bizony elég hamar bekövetkezhet, tehát nem üldögélhetünk kényelmesen. Sajnos, ahonnan én jövök, ott egy kicsit megvan még ez a ráérünk erre még mentalitás. Szeretnénk más államokkal, tartományokkal, mint Quebec, Ontario, vagy New York állam, Washington, Oregon összefogva fellépni de akár Kína, Európa, Dél-Amerika, ahogy mondtam, tehát mindenkivel összefogva egy alulról fölfele megközelítéssel nagyon határozottan fellépni az éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedésekért. Ezért vagyok itt, és szeretném hallani az önök gondolatait is. Az én gondolataim elég egyszerűek, a véleményem elég egyszerű, nagyon komoly fenyegetés, ez át fogja alakítani a civilizációt, és nem évtizedekre van tőlünk, sokkal közelebb van hozzánk, mint azt gondoljuk és nem fogunk tudni szembenézni ezzel, ha csak nem cselekszünk nagyon gyorsan, fenntarthatóan és széles körűen. Az embereket meg kell győzni erről, globális fellépésre van szükség. Ez a lényeg tehát, és nagyon szívesen válaszolok kérdésekre is, kíváncsian vagyok arra, hogy hogyan látják önök ezt a témát hozzám hasonlóan, vagy esetleg tőlem eltérően. Köszönöm. Mr. Brown. Köszönöm szépen. Brown úr, hogy tiszteletben tartotta az időt. Nagyon örülök. Az első hozzászóló az Európai Néppárt képviseletében az Európai Parlament egyik alelnöke, Mayred McGuinness. I hope you are. Köszönöm, elnök úr, és remélem, hogy én is hasonlóan tudom tartani az időt az ön nagy örömére. Kormányzó úr, világos volt, amit elmondott, amit köszönök. Amerika azt mondta, hogy eh, most nem Párizsban van, hanem eh, szabadságra ment Párizsból, ez érdekes megfogalmazás volt. Eh, pozitív üzenettel érkezett az egyes államok és egyének szempontjából, ugyanakkor szomorú üzenettel fejezte be, miszerint nem haladunk jó úton, és sokkal többet kell tennünk. Érdekes sem hallgattam, érdeklődve hallgattam mindazt, amit elmondott a Vatikánban. A kollégák kedvéért ebből hadd idézzek. Egy szimpóziumon, a környezetvédelmi szimpóziumon azt mondta, hogy az éghajlatváltozás sal akkor tudjuk felvenni a harcot, hogyha nem csak tudományos, hanem vallási meg, eh, meggyőződéssel tesszük ezt, hogy az emberi életet eh, veszélyezteti eh, az a tehetetlenség és az a túlzás, ami idáig vezetett. Tehát ezt kell tennünk. Azt hiszem, sokan egyet értenek az elemzésével, és alapvetően e, saját magunkra ismerünk, amikor ezeket eh, halljuk. Hogyan tudjuk meggyőzni az embereket, akik tudják, hogy van gond az éghajlattal, ugyanakkor a mindennapi munkájukban, életükben kell kézzelfogható változásokat eszközelnie? tehát meg tudjuk valahogy győzni az embereket arról, hogy minél hamarabb ezeket a döntéseket meghozzák. A többi kollégát is nyilván majd azt hallja, hogy mi komolyan gondoljuk az éghajlatváltozás elleni harcot, de hogyha én például elég jól ismerem a mezőgazdaságot, és igen komoly a gazdák aggodalma, mint többet várnának tőlük, mint másoktól. Nehéz lehet fellépni. Sokkal hatékonyabbnak kell tehát lennünk ez ügyben de néha, amikor megpróbálunk egy lépést, két lépést előre tenni, akkor más erők miatt hátrafelé is kell tennünk egy lépést. Kérem, hogy továbbra is közvetítse ezt az önet Európa felé, hogy ezen az e, úton kell tovább mennünk. A Vatikánban is beszélt erről, a tehetetlenségről, és a, arról, hogy mindig egyre többet és többet akarunk. Hogyan tudjuk meggyőzni az embereket arról, hogy változtassanak a mindennapjukban az életükön, főként a fejlett világban, ahol nehéz lesz a köz vagy az emberiség érdekében lemondani egyes olyan komfortokról, amikhez már hozzászoktunk. Tudjuk, hogy mit kell tennünk, de képesek vagyunk-e megtenni ezt. Visszatérve az amerikai helyzetre, sokszor azt halljuk, hogy miért mi tegyünk valamit, amikor a többi, többiek semmit sem tesznek. Ön szerint hogyan fog alakulna ez az alulról felfelé szerveződés nekem nagyon tetszik, szerintem ez egy nagyon jó ötlet. Talán erről is tudna egy kicsit többet beszélni, illetve arról, hogy ez Amerikában hogyan alakul. Végezetül, hogyha az egyik legnagyobb kibocsátóról van szó, akkor egy kicsit egyszerű csökkenteni. De hogyan tudunk sokat csökkenteni annak érdekében, hogy azok a fejlődő országok, vagy a migránsok, akik leginkább beszélhetett vannak, hogy ők ne legyenek vesztesek. Van Bremt asszony, a második hozzászólunk a szocialista frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is szeretném Brown kormányzó urat üdvözölni itt az Európai Parlament, illetve ezen az ülésen. Szerintem nagyon fontos, hogy sor került erre, és hogy e, e, egy ilyen eszmecserét folytathatunk. Mivel is kezdhetném? Benjamin Barber. Benjamin Barber eh, gondolatait idézném. Sajnálatos, a, aki egyébként jó barátom is volt, írt egy könyvet, hát nem egy könyvet írt, hanem rengeteget, de a legjobban ismert könyve nyilván mi lenne, hogyha a polgármesterek kormányoznák a világot? Nem csak Kalifornia kormányzója ön, hanem rengeteg különböző posztot betöltött, már Oakland polgármester is volt. És mi lenne, hogyha polgármesterek irányítanák a világot? Azt hiszem, hogy a világ jobb hely lenne. Már csak azért is, mert minél közelebb van egy politikus az emberekhez, a választópolgárokhoz, annál jobban közelebbről látja, hogy mik az emberek problémái, kik és mitől szenvednek igazán. És világszerte igaz ez, nem csak Európában, hanem Amerikában, illetve a világ többi részén is. Uh, mayors and other local politicians really take... A polgármesterek és más politikusok tényleg komolyan gondolják az éghajlat változásani harcot. Városok, államok, tartományok olyan koalíciókat hoznak létre, amelyek mellett ő is fel kiállt. Kalifornia nagyon fontos, és ezt ma hangsúlyozhatjuk újra és újra, rengeteget tett már az éghajlatváltozás elleni harc területén, erre szükség is van, nem csak azért, mert Amerikában óriási állam Kalifornia, hanem a világ hatodik legnagyobb gazdaságáról beszélünk, aminek font, tudjuk a fontosságát. Az Európai Bizottság a gépjárművek széndiok dioxid kibocsátásával kapcsolatos javaslatát megtette, az F mandátum, tehát az euró norma mandátum is megszületett. Az F azért születhetett meg, mert már a 90-es években szigorú kibocsátási normákat vezettek be Kaliforniában, és kormányzó úr más fél millió zefre tűzte ki ezt a célt, 2025-re ez az elérendő cél. Ez nagyon fontos, ez ezzel mintegy példát mutatott nekünk itt Európában, amiért hálásak vagyunk. Második nagyon fontos összetevő az éghajtváltozás elleni harcnak, ez a szociális dimenzió. Talán nem is szociális dimenzióról kellene beszélni, hiszen az éghajlatváltozás leginkább szociális kérdés. Alapvetően az újrafelosztás problémájáról beszélünk, és ha nem figyelünk oda, akkor ez tovább mélyíti majd az óriási tátongó szakadékokat, ezzel is újabb konfliktusokat generálva. Fontos, hogy mindenki részt vegyen ebben a rendszerben. Ehhez a széndiokszid mentes gazdaságra való átállást alaposan így kell gondolni. Nem könnyű út ez, rögös út számíthatunk, tudjuk, hogy mik a célok, tudjuk, hogy hogy lehet ezeket elérni. Azért rögös út ez, mert privilégiumok és a hatalom elvesztésétől rettegnek rengetegen. A választók pedig amiatt aggódnak, hogy a, nem csak a bolygónk változik, hanem a mindennap életük is meg fog változni. És az nehéz, hogy ez az átállás, az új gazdaság építése mindenkit fel kell, hogy ülje. Nem szabad, hogy ebből bárki is kimaradjon, és csak kevesek csinálják ezt végig. Ez egy igazi protektív, védő gazdasági átállás kell, hogy legyen. Tisztességes munkakörülményeket és munkát kell biztosítani az új zöld gazdaságban is. Végezetül kormányzó úr, van remény, remény amikor Trump elnök úr bejelentette, hogy kilépnek a Párizsi megállapodásból, akkor sokan attól tartottak, hogy mindenféle ambíció csökken majd ezzel. Éppen az ellenkezője látszik ugyanakkor igaznak, hiszen a világ vezetői és a parlamentjei sokkal szorosabban összefogva lépnek fel ezen célok érdekében. Hangsúlyoznám megint azt a tényt, hogy a washingtoni központi kormányzat mást mond, de nagyon sok állam és eh, város komolyan veszi ezt a problémát. Ezért mondom azt, kormányzó hogy nem Washington ül itt, hanem ön és önnel beszélünk a közös széndiokszid kibocsátás kereskedelmi piacról. Zárásképpen van egy általánosabb kérdésem, ezzel kezdeném. Hogyan tudunk mi európai szempontból segíteni önnek abban, hogy Amerikában ez a koalíció tovább erősödhessen, azok, akik hajlandók valamit tenni. Azt is mondta, hogy Amerika vállalásait majd biztosítják a tagállamok, de a zöld éghajlat alap befizetésekkel mi lesz, hiszen ezt sem vállalja nyilván a központi kormányzat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az ICR frakció nevében Stevens képviselő a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr, kormányzó úr, köszönöm, hogy időt szakított arra, hogy eljöjjön ma hozzánk. Mindig is hittem abban, hogy Európának az USA-hoz fűződő kapcsolata fontosságú. A kölcsönös kihívásokra megoldásokat kell találnunk. Amerika mindig is otthonom lesz, hiszen a jogi diplomám megszerzése során a Berkeley Egyetemen tanultam, és, a, és Missouriban is eltöltöttem egy évet, kreativitás, innováció és a jövővel vetett bizalom jelképez számomra. Ma pedig egy egyértelmű jelzést küldünk arról, hogy Európa és Kalifornia együtt szeretne működni a legfontosabb kérdésekben. Az előttünk levő kihívások sohasem voltak ennyire fontosak és ennyire közösek határokon átnyúló együttműködésre kell törekednünk, biztosítanunk kell az állampolgárok számára a belső biztonságot, a globális biztonságot. Az energiaválság során erős, liberális kereskedelmi kapcsokat kell kiépítenünk, úgyhogy a gazdaságunk is fel tudja venni a versenyt a globalizációval, és jelen tudjunk lenni a technológiai forradalom során. De természetesen védenünk kell a környezetünket is ez az egyik legkomolyabb és legégetőbb problémánk ma. Ez nem egy olyan probléma, amelyet tovább halogathatunk, hogy az ne ártson a mai gazdaságnak. Ma kell elkezdenünk a válasz kidolgozását, hogy a jövő nemzedékeit védjük sürgős kérdések várnak megoldásra, és éppen ezért mind el kell köteleznünk magunkat, amellett, hogy a párizsi megállapodásban foglaltakat valóra váltsuk, és olyan környezetet teremtsünk, amely nem akadályozza a, a vállalkozásokat sem. Tiszta energiára, technológiára van szükségünk, hogy egy jobb jövőt építsünk fel. Ha nem tudjuk a vállalkozásokat és a fogyasztókat meggyőzni arról, hogy ez a követendő út, akkor a szakpolitikáink kudarcot vallanak. A jelenlegi helyzet valósága az az, hogy ideal, idealistának és pragmatikusnak kell lennünk egyidejűleg. Ahogy Kalifornia megnézi, ahogy Kalifornia is tapasztalja a kínai gazdaság hatását, a kaliforniai törvények eredményeit önök is látják, hogy a regionális és a nemzeti prioritások közötti egyensúly sokszor nehezen megtalálható. Ez egy olyan probléma, amelyről mi is tudunk itt az Európai Unióban, és míg határozottan és ambiciózusan szeretnénk fellépni, tudjuk, hogy kompromisszum késznek kell mutatkoznunk, mert gyakran kislépéseket tudunk csak megtenni, de ez nem jelentheti azt, hogy nem lehet, hogy ne legyünk határozottak, ahogy a cél felé haladunk. Együtt kell működnünk a vállalkozásokkal, az érintett felekkel, hogy kiépítsük a tiszta energiák felé vezető utat és ezt fenntartható módon kell megvalósítanunk. Éppen ezért nagyon örvendünk annak, hogy ma itt van Brüsszelben, és megosztja velünk kaliforniai tapasztalatait, különös tekintettel, ami azt illeti, hogy hogyan tudjuk a közlekedésben a pénzügyi ösztönzőket előmozdítani. Ez egy olyan vita, amely nem csak nemzeti szinten vagy európai szinten kell, hogy megjelenjen, hanem globálisan és a WTO szintjén is beszélni kell ezekről a kérdésekről. A problémákat nem tudjuk egy nap alatt megoldani, de fogy az időnk. Kormányzó úr, ahogy említette, amikor Pekingbe látogatott, semmi sem nehezebb és semmi sem fontosabb, mint ez be kell bizonyítanunk, hogy az alacsony kibocsátások szintje is kedvező lehet a gazdaság, a vállalatok és a fogyasztók számára. Természetesen a közös érdekünk túllép a környezetvédelmén. Európának és az Egyesült Államoknak közös érdekei, értékei, történelme van. Az Unió szeretne együttműködni az Egyesült Államokkal és Kaliforniával is a jobb jövő érdekében. A kereskedelmi kapcsolatunk és a gazdasági kapcsolataink is összefonódnak egy globalizált világ világban, ezért köszönöm még egyszer, hogy ma eljött és baráti szinten közeledik az Európai Unió felé, és reméljük, hogy ez folytatódik a jövőben is. Köszönöm szépen, Bérder képviselő a liberális frakció nevében. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, kormányzó hogy eljött ma hozzánk. Nagyon sokat hallottunk arról, hogy az Egyesült Államok Párizsi megállapodásból való visszavonulása milyen felháborodást vált ki, de ugyan, ugyanez hangzik el akkor is, amikor a környezet védelméről beszélünk. Az emberek életmódja, a kapzsiság, a haszonszerzés, az illegális erdőírtás és egyéb emberi cselekedetek is hátrányosak a környezetre nézve. Azt láthatjuk, hogy egyre nagyobb fenyegetésnek van kitéve az éghajlatvédelme. Léteznek különböző éghajlatvédő programok, amelyek a helyi közösségeknek és a legrászorulóbb területeknek védelmet nyújtanak, és az orgazdasággal szemben is megpróbálnak felnélni, de Trump elnök 2018-as költségvetése egy 32%-os csökkentést helyezett kilátásba a környezetvédelem, illetve a veszélyeztetett állat- és növényfajok védelme terén, és az afrikai elefántok, elefánt állományt védő projekt költségvetését is 1 millióval csökkentették. Ez pedig egyre súlyosabban érinti az ottani elefántcsont megőrzését célzó projekteket. És ez csak egy példa, amelyből láthatjuk, hogy a finanszírozással hogyan lehetne jobban fellépni. Kalifornia kormányzójaként hogyan kívánja előmozdítani a természet, a környezet védelmét az éghajlatváltozás elleni küzdelemmel kapcsolatban? Ön úgy gondolja, hogy a jogalkotók és a közvélemény eltérően vélekedik a felépés tekintetében? Az emberek szeretik a természetet, a vadont, de amikor választásokra kerül sor, a jogszabályok és a költségvetés ütközni szoktak. Ön szerint ez miért következik be? Köszönöm. Grazie, in nome del gruppo confederale della sinistra. Köszönöm szépen. A GUE NGL nevében Anya Házenkamp következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Brown kormányzó úr, hogy eljött nagy, nagy megtiszteltetés, hogy hallhattunk, hallhattuk önt arról szólni, hogy hogyan igyekszik az alulról felfelé kezdeményezéseket erősíteni, a magatartásbeli változásokat támogatni szerte a világon. Az éghajlatváltozás, a globális felmelegedés komoly fenyegetést jelent az állatok, az élővilág és az emberek számára. Megpróbáljuk a kétfokos, felmele- kétfokos érték alatt tartani a felmelegedést, ugye a nemzetközi megállapodások szerint, de mindannyian tudjuk, hogy nem teszünk eleget annak érdekében, hogy ezt a célt el tudjuk érni. Nem fogok az autókról beszélni, ez nem hiszem, hogy meglepi majd önt. Én egy másik témát választottam, az ipari gazdálkodást, mezőgazdálkodást. Az üvegházhatású gázok kibocsátása a közlekedésből származik leginkább, és ez azt jelenti, hogy az ipari mezőgazdálkodás nagyon nagy mértékben hozzájárul ehhez. A 50, a 15 milliárd állatból 25 milliárd lesz nem sokára azért, hogy a lakosságot el tudjuk látni élelemmel, és ez azt is jelenti, hogy hatalmas mennyiségű földterületre van szükség, hogyha végre abba hagynánk az élelmiszer pazarlást, vagy hogy takarmányra fordítjuk azokat a gabonaféléket, amelyeket megtermelünk, 11 milliárd embert el lehetne látni élelemmel. De mondjuk, hogyha Indiában is ugyanannyi tejet és húst fogyasztanának, mint Hollandia lakossága, csak egy héten négy napra alakítanánk át a a táplálkozási szokásokat, akkor 840 megatonnával lenne több a kibocsátás globális szinten. Gyakorlatilag kevesebb húst és tejterméket kell enni. Mondok egy példát, hogyha mindenki az Egyesült Államokban mondjuk egy héten három napot nem enne húst, akkor ugyanannyi üvegházhatás kibocsátás csökkenést tudnánk elérni, mint hogyha összeadnánk az összes mexikai öbölben kitermelt olajmennyiségből származik, ez 17%-a az USA-ban az USA összes termelésének. Hogyha az Egyesült Államokban mondjuk a hét hat napján nem enne húst a lakosság, akkor a teljes, Kalifornia állam teljes éves üvegházhatású, kibocsát, üvegházhatású gázkibocsását ö, tudnánk ö, megszüntetni. Két könyvet hoztam magammal az éghajlatváltozás kapcsolatban, és a kérdésem az az, hogy ön mit kíván tenni, hogy felgyorsítsa az átmenetet a növényi alapú táplálkozás felé. A zöldek képviseletében Zsadó úr következik. Kormányzó úr, sok szeretettel köszöntöm Brüsszelben és az Európai Parlamentben. Különös helyzetben van most, különleges helyzetben van, mert a kaliforniai gazdaság és ugye nagyon sok európai gazdaságnál erősebb ez a kaliforniai gazdaság, de nem ül a tárgyalóasztalnál a COP23-mal kapcsolatban fontos elmondani azt, hogy milyen veszély fenyeget. A párizsi megállapodás az tulajdonképpen két dolgot jelent. Az első az, hogy ez egy nagyon ambiciózus célkitűzés, 1,5-2 fokos felmelegedés maximum, Hát ez rendben van a tudomány alap, tudományos eredmények alapján, de ahogy az ENSZ emlékeztetett erre, ez tagállamok kötelezettségvállalása is, illetve államok tag- kötelezettségvállalása, akik messze vannak attól, hogy teljesítsék ezeket a célukat. Tehát éghajlatváltozási diplomáciára van szükség, mert mindig nagy beszédeket tartanak, de a kötelezettségvállalások után a gyakorlatnak is követnie kell ezt. Az ENSZ éghajlatváltozás elleni egyezményének a, a betartásához erre van szükség. Tehát az első kérdésem az az, hogy hogyan lehet azt elérni, hogy az országok akik, hogy, akik, le, akik lemaradtak, hogyan tudják behozni ezt a lemaradást, és a másik a COP23-mal kapcsolatos kérdés, és tulajdonképpen ezt megtestesíti. Tehát a, ez gyakorlatilag egyfajta ilyen kiállítással válik, az olyan vállalatok jelennek meg, akik jól cselekszenek, az állampolgárok, közösségek, polgármesterek, tartományok jelennek itt meg, akik cselekszenek, de végül is az államok azok elbújnak ezeknek a nem állami szereplőknek a háttere mögött, a háta mögött, és nem igazán tesznek semmit. Hogy lehet ezt elkerülni, hogy ez így folytatódjon? És persze ezt el kellene kerülni, hogy azért, mert bizonyos tartományok vagy vállalatok teljesítenek, ezért az államok ne vállaljanak magukra több feladatot. Hát azt kellene elérni, hogy ők is még többet vállaljanak. Lehet, hogy az államok által tett lépéseket helyettesíti a többi, és ezért nincs elég nyomás, amely a, a világországaira nehezedik. És akkor még egy harmadik kérdés, Európa és az Egyesült Államok viszonya. Obama elnök úr a Castornix projektet megszüntetett, tehát ez ugye a csővezetékre vonatkozik, azért, mert legitim módon úgy gondolta, hogy ez nem felel meg az éghajlatváltozással szembeni küzdelemnek mit gondol mindenfajta üzemanyagot Európának nem szabadna importálni az Egyesült Államokból, amely mondjuk palagáz vagy vagy olyan kitermelésből származik, amely nem környezetbarát. Ez jó jelzés lenne az USA felé? Végül pedig Kalifornia inkább mint Európa olyan gazdasági modellt próbál kiépíteni, amely a digitalizálásra épít és a megújuló energiákra. Ez lehet akár egy éghajlatot támogató gazdaság, ahol az új technológiák, a tiszta energiákat támogatják és enne, ezeknek a szövetségesei. Mit gondol, exportálható az a kaliforniai modell az egyik államból a másikba, Amerikában, illetve esetleg Európába is? Köszönöm. A Lundgren asszony következik az ELTL képviseletében. Thank you very much, uh, Mr. President. Since Mr. Ray... Köszönöm szépen, mivel Ray Pinch nem tudott így lenni, ezért én fogom felolvasni a beszédet kormányzó úr. Először is szeretném üdvözölni Brüsszelben és itt az Európai Parlamentben. Pár nappal ezelőtt Rómában azt kérte, hogy az egész világ fogjon össze az éghajlat előli harcban. Small, very small indeed. I am afraid... És hogy a Trump faktor nagyon kicsi ebben az összképben, sokan nem értenek ezzel egyet, az amerikai érdekeket minden elé helyezés, sokan úgy gondolják, hogy amerikai szempontok mellett kell felsorakozniuk. A zöld lobbisták eh, sajnálatos eh, módon nem segítenek ebben. Az Európai Bizottság újabb és újabb célokat vezet be az emisszió csökkentés érdekében. Az uniós politikák óriási pénzeket eh, befektetését kényszerítik ki, pedig ezek nem fognak semmiféle módon befolyásolni a globális felmelegedést évtizedekig még nőni fog a széndiokszid kibocsátás, miközben Európából minden gazdasági szereplő elmenekül olyan helyekre, ahol alacsonyabbak a környezetvédelmi normák, és így még a széndiokszid kibocsátás növekedhet is. Az európai gazdaságot és versenyképességet tönkretettük annak reményében, hogy egy olyan esetleges problémát eh, enyhítsünk, ami évtizedek múlva kép eh, következhet be. Az éghajlatváltozást túlbecsülik, az IPPC e téved, az elmúlt száz évben eh, növekedett a hőmérséklet, de hát a hosszú távú ciklikus eh, eh, trendekkel ez teljesen egybevág. A, a, a középkori felmelegedést is láttuk, a locénben is láttuk korábban ezt. Tehát semmiféle szokatlan dolog nem történik. Igazából nem ember okozta problémáról van szó. Persze olvadnak a gletszerek, de hát más országokban, mint a kisék országban is, meg pedig növekedtek. Egyre gyakrabban vannak szélsőséges éghajlati, illetve időjárási jelenségek? Nem. A tenger szint növekedik? Igen, de ez már így van tízezer éve az teljes nonsens, hogy elönti majd a világot az, az óceánok. A, a tudósok jelentős része ezzel egyetért. Annyira hitel telenek ezek a kijelentések, hogy senki nem meri ezt kimondani. Főként az éghajlat érzékenység, vagy túlérzékenység az, amiről beszélni kell. Az, I, az IPCC-ről is beszélnünk kell, ez nem egy független tanácsadó testület, ez alapvetően a nedvőközi csoport, amelynek a célja az, hogy éghajlat hisztériát keltsen. The green campaigners. Energy intensive industry. Az energiaintenzív iparok például a fémipar, az üvegipar, a cement, illetve a petrokemikáliák ipara mind-mind elmenekültek Európából. Európának a saját jövőjét kell alakítani. Reméljük, hogy energiapolitikánkat majd mi újra tudjuk építeni. Az Amerikának megvan erre az esélye, amiért hálásnak kellene lenni. Köszönöm. Honorable Wolf, non iscritto. Függetlenk nevében Wolf kollega. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm eh, Brown kormányzó urat. Most először van alkalom arra, hogy egy demokratikusan megválasztott kormányzóval beszélhetek. A Mike Lee, Ted Cruz, Tim Scott, Frank Paul és Scott Walker, eh, akikkel találkoztunk Trump elnök úr beiktatásán, kicsit más véleményt eh, vallanak ez ügyben, éghajlatügyben egész életét politikusként élte el, az állami intervenció pártján áll, adófizetők pénzét úgy költi Kaliforniában, ahol szinte sehol máshogy, és az éghajlatpolitika elszigeteli Kaliforniát az amerikai álmok többi részéről. A szavazók 30%-a Hillary clinton támogatta, tehát Amerika többi részétől eltér Kalifornia talán be is léphetnének az Európai Unióba, annyira közelnek egymáshoz. egymáshoz, figyelmeztetem. A nemzetállam elnökével nem érte egyet, Kalifornia szavazóinak a véleménye eltér az amerikai többségtől. Katalónia, lássuk be, hogy milyen sorsra jutott, ahol hasonló volt a helyzet. De hát beszéljünk most arról, hogy milyen éghajlatpolitikát vannak Kaliforniában. Az emberek szívét és lelkét kell megnyernünk. Tényleg így van ez? Amikor azt mondja nekik, hogy a, amikor adókat akarnak emelni, akkor azt mondja, és az emberek ezt ellenzik, akkor azt mondja rájuk, hogy olcsó Jánosok, hát így akar megnyerni a lelküket és a szívüket. Ugyanígy az emissziókereskedelem kapcsán nyilván Elon Musk Teslája 4,9 milliárd e, eurót kapott adófizetők pénzéből szubvencióként. Más cégek nem kapnak ilyen pénzt, lehet, hogy jobb technológiával bírnak az önök államában, ahol ezeket a szakpolitikákat támogatják. 40 a kaliforniaknak szegénységben él, az emberek közel 10%-ának a mindennapi betevője is alig van meg, miközben az éghajlatváltozással kapcsolatos kiadások csak tovább-tovább nőnek, és tovább nő majd a szegénység is. Az OECD és az ENSZ is kimondja, hogy az éghajlatváltozás politika elsősorban a szegényekre van hatással. Tehát igaz az, amikor például a szegények 22 tonna széndiokszidot bocsájtanak ki miközben a gazdagok 57 tonnát évente. A széndiokszid kibocsátás politiká egyértelműen a szegényeket hozza újra hátrányba. A környezetvédelem szép dolog, de nem ismeri el és látja, hogy az önök által alkalmazott szakpolitika gazdagabbá teszi a gazdagokat és még szegényebbé a szegényeket. Líze, úr. Líze képviselő, köszönöm szépen, elnök úr, Tajani úr, köszönöm kormányzó úr is. Azt hiszem, hogy egy kiváltság most számomra, hogy a legnagyobb parlamenti frakció nevében szólalhatok fel a két előttem felszólaló kollega után. Többen azt mondták az előző ülésen is, hogy az Európai Unióban sokan egyetértenek Trump elnökkel tudja, mi 500 millió lakost számlálunk az Európai Unióban, és a politikusok talán 10%-a, aki ezt az 500 milliót képviselő ért egyet Trump elnökkel. Állíthatjuk azt, hogy ez sok, de az igazság az, hogy itt a parlamentben ez mindenképpen egy kisebbség, és kisebbséget jelent az európai közvélemény szempontjából is. Az elnökünk eh, Manfred Weber, a legnagyobb eh, képviselőcsoport eh, elnöke, a középjobb néppárt elnöke azt mondta, hogy amikor ratifikáltuk a Párizsi megállapodást, az éghajlatváltozás valószínűleg a generációnk a jelen politikusi nemzedék fő feladata itt az Európai Parlamentben. És amikor Trump elnök úgy döntött, hogy visszalép a Párizsi megállapodásból, Weber elnök azt nyilatkozta, hogy most Európán a sor, Európának kell vezető szerepet betöltenie, hogy kiálljon a Párizsi megállapodás mellett, mert ez a helyes, és mert ez biztosítja a környezet, valamint az ipar jövőjét is. És kifejezetten olyan kifejezetten a vállalatokra és az államokra utalt, olyan államokra, mint Kalifornia, amelyek osztják ezt az elkötelezettséget. Tehát elviheti ezt az üzenetet az Egyesült Államokba, hogy a az európai közvélemény, az európai állampolgárok legalább 90%-a osztja az ön nézetét, az Európai Parlamentben is. Konkrét lépéseket teszünk annak érdekében, hogy az éghajlatváltozási megállapodásban foglaltakat teljesítsük. Pont most 6 órakor a intézmények közötti háromoldalú egyeztetés elkezdődik a kibocsátás kereskedelmi rendszerről, és olyan intézkedésekről hozunk döntést, amelyek elősegítik az alacsony szénkibocsátású technológiákba való beruházásokat. A részleteket a tárgyalások során fogjuk kidolgozni, és az előző ülésen az MV szakbizottságban hallott diszonáns véleményeket arról, hogy mi született milyen döntések születtek a gépjárművek kapcsán. Biztos lehet abban, hogy a, az intézmények egyeztetnek erről, szerintem a bizottság javaslata az együttműködés szempontjából egy jó kiinduló pont. Szeretném felhívni a figyelmét, tisztelt kormányzó úr, egy olyan kérdésre, amelyet egy másik előadó már említett, ez a légi közlekedés. A légiközlekedési ágazat részesedése a kibocsátásokból most csekély, de ha nem cselekszünk, akkor felemésztheti azon erőfeszítéseket, amelyeket más ágazatokban teszünk. Itt tehát jobban kell teljesítenünk, többet kell együttműködnünk. Csalódást okozott számomra, amikor Hillary Clinton külügyminiszter volt, és nem kaptunk különösebb támogatást az Egyesült Államok részéről, de úgy gondolom, hogy együtt kell fellépnünk nemzetközi szinten. És szeretném felhívni a figyelmét erre, mert úgy tűnik, hogy ez nem egy lényeges kérdés, de a kibocsátások egyre jelentősebbek, tíz évente megduplázódnak, ezért ebben a kérdésben is cselekednünk kell. Köszönöm szépen, Dáli képviselő. Köszönöm, elnök úr és még egyszer köszönöm Brown kormányzónak, hogy eljött. Nem teszek fel kérdéseket, mert erre már nyílt lehetőségem korábban, az előző ülésünkön, és tudom, hogy ha nagyon sok kérdést kap, ezeket megválaszolni nem lesz egy könnyű feladat. Ezért szeretném megosztani önnel a COP23-mal kapcsolatos nézeteimet, és szeretném kifejteni, hogy hogyan tekintek a régiók és a városok szerepére, illetve hogyan látom a különböző érdekelt felek szerepét. Mindenek előtt úgy gondolom, hogy a COP23 egy jelentős lehetőség, amelyet ki kell használnunk, ha tényleg szeretnénk fellépni az éghajlatváltozással szemben. A nemzeti hozzájárulások végrehajtására Párizs követően sor kell, hogy kerüljön, és előrelépésre kell törekednünk ha szeretnénk, hogy ami a papíron szerepel, az valóra váljon. Csak így tudunk eredményeket elérni a különböző régiókban és városokban. Ahhoz, hogy ezt elérjük, az országoknak hazai nemzeti intézkedéseket kell meghozniuk, és fel kell mutatniuk, hogy ezt, hogy ezek hogyan tudják elősegíteni a kibocsátások csökkentését. Ön is tudja, hogy az Egyesült Államok visszalépésével vannak olyanok, akik alacsonyabb ambícióra törekednek, mert nem szeretnének nagyobb részt vállalni a terhekből. A civil szervezeteket, a civil társadalmat is be kell vonnunk a párbeszédbe, amikor kidolgozzuk a célokat, és amikor azok végrehajtására törekszünk. A COP23 számomra egy esély, ahol általános elvekben megállapodás születhet, amely kötelező érvényű lehet az ágazatokra, a városokra és a régiókra is. A valódi kérdés azonban az, hogy megvan-e a hajlandóság azzal kapcsolatban, hogy elismerjük azon kezdeményezéseket, amelyeket a városok, a régiók vagy a civil társadalom tesznek, és amelyek szintén szerepét, részét képezik a globális fellépésnek városokon, régiókon átívelő együttműködésre van szükség, meg kell osztanunk egymással a bevált tapasztalatokat, hogy egy fenntarthatóbb gazdaságra álljunk át. Ezek fontos kérdések, amelyekre ki kell térnünk, és többet kell tennünk. Az éghajlatváltozás elleni küzdelem nem pusztán egy környezetvédelmi kérdés, hanem összekötődik a hatékony és nyereséges vállalatok működésével. Ehhez azonban politikai akaratra van szükség, és hosszú távú politikai vízióra. Célokra van szükségünk a Párizsi megállapodás mentén, és szakpolitikákra, amelyek hozzájárulnak ezen célok eléréséhez. Aktívan kell keresnünk a lehetőségeket a gazdasági és a társadalmi fejlődés szempontjából, és remélem, hogy nem csak a kormányzatok, hanem a régiók, a települések, az önkormányzatok, a vállalatok, a beruházók és egyéb érdekelt felek is meglátják, hogy a COP23 a megfelelő pillanat, a megfelelő alkalom ahhoz, hogy valóra váltsuk ezt a keretet. Köszönöm, Bilbao Barándika képviselője szó. Köszönöm szépen és köszöntök mindenkit. Köszönöm a kormányzó úrnak is, hogy eljött ma hozzánk. Az igazság az, hogy önt hallgatni olyan, mint, mintha friss fuvalatot éreznénk azok után, amiket Trump úrtól hallottunk. Említette a régiókat és a városokat. Én baszk vagyok, és a baszk kormány 2016 óta részese a párizsi megállapodásnak, ebben az évben csatlakozott hozzá tehát határozottan elköteleztük magunkat különböző projektek mentén az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Egy új, fenntartható modellre van szükségünk. Az európai intézmények részéről is, az európai intézmények is hosszú ideje dolgozunk már ebben a témakörben, mert fontosnak tartjuk, hogy felvegyük a küzdelmet ezen fenyegetéssel szemben. A körforgásos gazdaságot kell szem előtt tartanunk, új munkahelyeket kell teremtenünk a jövőben, és azzal is foglalkozunk, hogy hogyan javítsuk az újrafelhasználást, az újrahasznosítást. Ebben a tekintetben azt hiszem, hogy mindannyiunk hozzájárulása fontos lehet. Nem fogok belemenni a részletes magyarázatokba. Azt hiszem, hogy különböző adatokat már hallhattunk, de szeretnék egy kérdést feltenni. Szeretnék néhány dolgot kérdezni. Beszéltünk a frackingről. A parlamentben, a különböző tagállamokban, régiókban is ez terítéken volt. Ön hogyan vélekedik erről? Másodszorban hosszú ideig dolgoztunk az Egyesült Államokkal való kereskedelmi megállapodáson. Ön úgy véli, hogy egy kereskedelmi megállapodás az Európai Unió és az Egyesült Államok között elősegítheti az előrelépést az éghajlatváltozás elleni küzdelem terén? Én és a pártom, valamint a frakcióm kiálltunk ezen megállapodás mellett, de sajnos különböző politikai események miatt erre nem került sor, de úgy gondolom, hogy ez egy jó kiinduló pont lehet annak érdekében, hogy hatékonyabb legyen a fellépésünk. Végezetül a kereskedelmi megállapodások amelyek tárgyalására most sor kerül ugye az Egyesült Államokkal. Említették, hogy Japánnal készülnek új megállapodást kötni, illetve áttekintik az Indiához fűződő kapcsolatokat is. Ön úgy gondolja, hogy ez javíthat a helyzeten, vagy akár visszalépést jelenthet az éghajlatváltozás elleni küzdelem terén, már ami a különböző programok működését illeti. Végezetül pedig ön, mint kormányzó, Kaliforniálom kormányzója, mit jelent az ön számára az a tény, hogy Donald Trump ideiglenesen legalábbis felfüggesztette a párizsi megállapodást, és elnézést kérek, nekem távoznom kell. Egy kolléganőm itt maradt helyettem, sajnos engem ott senki sem tud helyettesíteni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ek képviselő. Köszönöm, elnök úr. Brown kormányzó. Az kibocsátások csökkentése terén tett eredményeért szeretnék gratulálni önnek. Házekamp kollégához hasonlóan azonban én is szeretnék egy megjegyzést tenni. Szeretném tudni, hogy a párizsi éghajlatváltozási megállapodás egyik legfontosabb hibáját hogyan tekinti, vagyis azt, hogy a globális állat állomány kibocsátását nem veszik figyelembe, amely jelentősebb a közlekedési ágazat által képviselt kibocsátásoknál. Egy két foknál alacsonyabb hőmérséklet emelkedés nem csak azt teszi szükségessé, hogy csökkentsük a kibocsátásokat, hanem azt, hogy más az éghajlatra káros gázok szintjét is csökkentsük, mint a metán, amely a széndiokszidnál 25-ször veszélyesebb. A jelenlegi tendencia az emberi táplálkozás során arról tanúskodik, hogy 2050-ig legalább 76%-kal növekszik majd a húsfogyasztás. Tehát ha nem változtatunk az étkezési szokásainkon, a táplálkozásunkon, nehéz lesz a Párizsi megállapodásban foglaltakat elérni. Ugyanis az állatállományok, például a szarvasmarha állomány felelős a metán kibocsátás legalább feléért. Szeretném tudni, hogy Kaliforniában terveznek-e megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy a hús előállítás, illetve a hús fogyasztás által előidézett kibocsátást csökkentsék, ahogy ezt Kína tette, ugyanis Peking a következő 12-13 év során 30%-kal szeretné csökkenteni a hús fogyasztását, talán így próbálják meg kiegyenlíteni azt, illetve kárpotolni a helyzetet azért, hogy újabb és újabb szénerőműveket létesítenek azt hiszem megfontolandó lenne, hogy a következő éghajlat változással kapcsolatos konferencia helyszínén, San Franciscóban ezt figyelembe vennék, hiszen ez egy komoly fenyegetettséget jelent az emberiségre nézve. Mi mindig azt mondjuk, hogy aki nem küzd, már eleve elveszítette a küzdelmet, lehet, hogy az embereket meg kellene kérdezni, hogy mi fontosabb számukra. Az, hogy megtartsuk ezt a jelenlegi emberi civilizációt, vagy tartsunk ki a cheeseburger mellett. Azt hiszem, hogy elég bátornak kellene lennünk ahhoz, hogy feltegyük ezt a kérdést magunknak. Ön hogyan vélekedik erről, kormányzó úr? Tiszteletben kell tartsuk az időbeosztást, mert 80, mert 80 vannak még, akik szót kértek. Kérem, hogy mindenki tartsa be az időt. Pedicsini úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon-nagyon rövid leszek. Nos, hát nagyon sokat beszéltünk a kibocsátásokról. Én viszont a foszilis üzemanyagokra szeretnék kitérni. Körülbelül 50.300 milliárd dollárra rúgnak ezek. Nagyon sokan beszélnek a dekarbonizációról, de nagyon kevesen szállnak szembe az ilyen forrásoknak a támogatásával. Franciaország és Olaszország hatalmas összegeket költ, Németország 5 milliárd eurót költ ezekre, Kaliforniában befektetnek megújuló energiaforrásokba. Én Dél-Olaszországban Dél-Olaszországban származom, amely az egyik legszegényebb térsége a világnak, és itt még a hagyományos üzemanyagokat használjuk. Ahol van fekete arany, ott a sivatag és a szegénység van ön egyetért velem? Elnök úr, nagyon sokan kérnek szót, és vannak, akik több időt szeretnének. Nem tudom sajnos ezt lehetővé tenni. Kérem mindenkit, hogy, kérek mindenkit, hogy rövidítse a hozzászólását, mert különben nem fogunk a lista végére írni. Flankenstein képviselő következik. Elnök úr, kormányzó úr, én egy exotikumnak számítok itt, ugyanis nem környezetvédelmi politikus vagyok, hanem külpolitikai szóvivője a frakciómnak. Néhány hónappal ezelőtt Washingtonban, a külminisztériumban azt kérdeztük, hogy mit történne, hogyha az elnök úgy döntene, hogy kilép a megállapodásból, az éghajt változás elleni megállapodásból, az érzelmi távolság azt hiszem, hogy megnövekedne az Egyesült Államok és Európa lakossága között. Ennek nem csak, ez nem csak az éghajtváltozással magyarázható, hanem más dolgokkal is, amelyekre sor került az elmúlt időben, például az Iránnal kapcsolatos megállapodás, amelyről most vitatkozunk. Ez engem azért is aggaszt, mert az 50-es évek végén Berlinben nőttem fel, és az Egyesült Államokhoz sajátos kapcsolat fűz, amely nem változik már meg, de pont mivel ennyire nehéz lett a helyzet, remeknek tartom, hogy van valaki, aki az azonos neműek közti házasságért kiáll és az éghajtváltozás elleni megállapodásért és aki már régóta kéri a fegyverviselési törvény szigorítását, eljött most hozzánk. Az Egyesült Államokat nem egy elnök képviseli, hanem sok más politikus, aki szorosan együtt tud működni velünk, és ezért köszönöm, hogy eljött. Köszönöm szépen, Beszerre képviselő. <clears throat> Grazie, Presidente, Governor Brown. Köszönöm szépen, elnök úr, kormányzó úr. Alapvetően, mint a, az ember által okozott éghajlatváltozás főpapjaként látogatott ide erről papol, miközben alapvetően arról, nem arra van szó, hogy újabb ilyen templomokat építsünk. Samsonként választották meg Trump urat. Egész egyszerűen tudósként senki nem kap pénzt, hogyha az önök kultuszát, vallását senki nem osztja éghajlatváltozás ügyben. Miközben az, a széndiokszid szint és az és a globális hőmérséklet nem mindig eh, állnak korrelációban, van, amikor pontosan ellenkező irányú a tendencia. Ezt a Greenpeace eh, egyik vezetője is mondja. A 2007-ben az IPCC is figyelmeztetett bennünket arra, hogy egy nem lineáris, kaotikus rendszerre van dolgunk, ezért hosszú távú előrejelzés az éghajlat tekintetében egyszerűen nem lehet tehetséges. Nem arrogáns igazából az, hogy azt gondoljuk, hogy az emberi hatás nagyobb, mint a nap napi tevé, naptevékenység? Le tudjuk, hogy a Mars jégállománya na mennyiben függ, mennyire változik, pedig hát ott senki sem bocsát ki széndiokszidot. Lehet, hogy a naptevékenységtől függ ez? Nem csak a széndioxidtól. Leonard of the day uh, wanted to burn Galileo, and the majority are simply no means omniscient, simply because of the majority. A többségnek nincs mindig igaza, Galileo Galilei esetében is így volt ez. Attól tartok, hogy rengetegen elveszíthetik a munkájukat, hogyha nincsen bizonyítékunk arra, hogy a széndiokszid okozza a problémát, akkor megint csak a nagy cégek okozzák, nagy cégek húznak ebből hasznot. Faria. Köszönöm, elnök úr, kormányzó úr, köszönöm, hogy eljött. Nem annyira kérdéseket szeretnék feltenni, mint megjegyzéseket tenni. A konferencián eh, tett megjegyzésevel kapcsolatban említette, hogy eh, több, eh, több tucat halálesettel jártak az éghajtváltozással kapcsolatos események és több mint 7 milliárd dollárt fordított a kormány az újépítésre. 2017 lesz a történelem egyik legmelegebb éve, és hazámban, Portugáliában október volt a legutóbbi 85 év legmelegebb hónapja, és a legszárazabb az elmúlt 20 évben nagyon sok tűzvész sújtotta hazámat, 520 millió hektárt pusztított el, és 40 ezer hektár égett el a védett erdőterületek közül. Az ország területének 4,5%-a és a védett területek több mint 5%-a, több mint 100 ember vesztette életét négy hónap leforgása alatt, és az éves erdő termelés több mint 50%-a veszett el, és több mint 500 vállalatot érintett, és több mint 2 millió euró kárt okozott. Csak a kövek nem égtek el hazámban gyakorlatilag. Ez pedig az éghajlatváltozással magyarázható, és Trump elnök továbbra is tagadja a tényeket. Az ENSZ illetékese is azt nyilatkozta, hogy egyre inkább növekszik a kockázat, az emberek egyre nagyobb szenvedésnek lesznek kitéve, és egyre kisebb az esély, hogy cselekedjünk, messzebbre kell mennünk, és össze kell fognunk, hogy csökkentsük a kibocsátásokat véglegesen. Ön több alkalommal megismételte, hogy küzdeni kell az éghajtváltozással szemben, ez egy közös célunk, egy közös érdekünk. Ez igaz, de ebben az esetben hogyan tudunk az európai állampolgárokról beszélni és változtatni az életmódunkon, amikor az az ország, amely a leginkább szennyez, továbbra is tagadja a tényeket egy ilyen felgyorsult világban, ahol állandó a változás, és ahol mindannyian tudjuk, hogy ennek melyek a következményei, és ennek ellenére tagadja azt, hogy részt részt vegyen a közös erőfeszítésben, amely, ahogy ön említette, szintén szükséges ahhoz, hogy változást idézzünk elő. Tisztelt kormányzó úr, a COP23 egy nagy reményt jelent, ezt nem tagadhatjuk. Éppen ezért köszönöm az ön eltökéltségét és határozottságát. A világ nem csak Washington, hanem ennél sokkal több. Köszönöm, kormányzó úr, és örülnék annak, hogyha a jó szándéka mindjárt befejezem, elnök úr, a Trump úr kormányzására is hatna, és a gondolatokon is változtatni tudnánk. Noha az Egyesült Államok kilép a megállapodásból, remélhetőleg Trump urat nem választják újjá. Briano képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Kormányzó úr, a századunk nagy két kihívása a környezetvédelem és a migráció. Nem gondolom, hogy a helyes módszer az az lenne, hogy falakat húzunk fel, vagy pedig a, tagadjuk a valóságot, ahogy ezt bizonyos országok teszik. A migrációnak a hatásait már látjuk, és az éghajlatváltozás hatásai is kézzelfoghatók. Üdvözlöm a holisztikus megközelítését, a szociális és környezetvédelmi aspektusokat egybeveszi, és multidisciplináris tudom, megközelítést alkalmaz, új gazdasági megközelítésre van szükség, amely az erőforrások újraelosztását másképp közelíti meg szociálisan és környezetileg. Az éghajlatváltozás látható mindenki számára akkor is, hogyha egyesek tagadják. Evidens, hogy milyenek a hatása. A Fehérház jelentésében is egyébként szerepel. Ettől függetlenül Trump továbbra is tagadja ezt. A Bondban megtartott COP23 a külése lehetőség az előrelépésre. A helyi önkormányzatok, kormányzók és itt tovább részvétel ebben a munkában örvendetes, és jó azt tudni, hogy az Egyesült Államokban is van szándék a cselekvésre. Keveset beszéltünk arról, nem tudom mit gondol, hogy itt Európában a körkörös gazdaság felé mozdulunk el, a körforgásos gazdaság felé, és talán a hagyományos gazdaságot egy újfajta optikával vizsgálhatnánk. Nem tudom erről mit gondol. Köszönöm. Kienge képviselőasszony. Köszönöm elnök úr, Brown kormányzó úr, a ősidők óta az emberiség folyamatosan vándorol, mindenütt új lehetőséget keres, van, aki az üldöztetés vagy a szegénység elől menekül, mások pedig az éghajlatváltozás hatásai elől menekülnek, ők gyakorlatilag éghajlatváltozási menekültek. Ez lehet, ezt lehetett látni a csendes óceáni térségben, Vanuatuban, a Fiji szigeteken, a Csátónál, ahol már is érződik az éghajlatváltozás a hatása kormányzó úr. A New York kinyilatkozat, amelyet a világ vezető szereplői írtak alá tavaly, a az ENSZ alatt ezzel a témával foglalkozik, a környezetvédelemmel, az éghajlatváltozással, és ennek a társadalmi és gazdasági hatásaival, a menekültekkel. Én tudom, hogy önt nem kell meggyőznöm, mert ön is cselekszik, viszont az önök elnöke eléggé sok feszültséget teremt, nehéz így azokat a migránsokat segíteni, akik a nehéz körülmények elől menekülnek. Olyan államot szeretnénk látni, mint az önné, amely felülemelkedik Trump tagadásos politikáján, és Szerintem a környezetvédelmi menekült egy jogi státusz kellene, hogy legyen, és remélem, hogy 2018. szeptemberében sikerül elfogadni egy holisztikus megközelítést, amely koordinált és biztonságos a migrációs jelenség kezelésére szolgál, és a migrációs jelenség kezelésére szolgál. Hát nagyon sok sikert kívánok a COP23-hoz is, és a jövő évben végzett munkájához is. Császtenök az utolsó hozzászóró. Köszönöm szépen, elnök úr, Brown kormányzó úr, itt vagyok. Én nagyon-nagyon sajnálom, hogy Trump elnök úr kilépett a párizsi megállapodásból. Remélhetőleg nem lesz majd hivatalban négy év múlva, amikor ez valóban életbe lép, de hát ebben a házban is ismerjük már jól, hogy milyen hatása volt ennek a Szaharától délre fekvő térségben, és egyéb kihívásokat is láttunk és nem sokára fogunk szavazni arról, hogy legyen -e külön státusz az éghajlatváltozási menekült, amely egyébként ellentmondásos. Sokat hallottunk már az éghajlatváltozás hatásairól, de arról keveset, hogy Amerikában ennek milyen hatásai lesznek. Lehet, hogy a sűrű lakott Latin Amerikából is elindulnak az emberek, és vajon a mezőgazdaságra is hatást gyakorol lesz? Hogyan tudnak majd elég elektromos államot előállítani, közvetrepesztéssel vagy atomerőművekkel? hogyan tudják majd az elektromos gépjárműveket működtetni, illetve például a Kaliforniában is nagyon gyakran használt légkondicionálókat, működtetni. Ugye sokszor előfordul, hogy áramkimaradás volt a sok légkondicionáló berendezés miatt. Úgyhogy ezzel a néhány kérdéssel zárnám. Kormányzó úr, köszönöm szépen, és akkor most visszaadom Brown úrnak a szót, nem csak két percre. Well, you don't expect me to answer all the... Nyilván nem várják, hogy minden kérdésre válaszoljak, ugye? Nincs annyi idejük önöknek sem, hogy azt végighallgassák. Egyébként a légkondicionál berendezések egyre hatékonyabbak, és a házak is egyre éghajlatbarátabbá válnak. És ahogy passzív szolár otthonokat építünk, hogy az árnyék úgy... Elements, so we minimize the amount of... Tehát, hogy az árnyék úgy essen, hogy minél kevesebb légkondicionálásra legyen szükség, ezzel is elképesztő jellemeket lehet, e, e, eredményeket lehet elérni. Kalifornia lakosságának 25%-a külföldön született. Tehát mi tudjuk a bevándorlást, ismerjük ezt a problémát. Legtöbben legálisan, vannak akik engedély nélkül érkeznek Kaliforniába, de ennek ellenére a kaliforniai gazdaság gyorsabban nő, mint az amerikai átlag. A legszigorúbb kibocsátási szabályokat fogadtuk el, és hát nyilván egyébként az éghajlatváltozás a mezőgazdaságunkra is kihatással lesz. Ahogy azt hiszem, hogy a britek, a britek nagyon műveltek, elég jól megtanulták e, ezt az angol nyelvet is, és ezek a krokodil könnyek, amiket a szegényekért ejtenek, nem meggyőzőek. Egyáltalán nem meggyő, meggyőzőek. Mikrofonon kívüli hozzászólásra. We need to respect our guest, please. Hey, I don't know that I was referring to you. I was speaking to mostly the gentleman over here, but I can nem csak, nem, elsősorban nem önről beszéltem, de ha akarja, akkor önre is kiterjesztem az elmondottakat. Annyi dolgot elmondtak itt, annyi hamis érvet felvonultatok, hogy ezekre intelligensen válaszolni bonyolultabb, mint hogyha önök is beszéltek, most én beszélek. És én ezt mondom. Azt mondom, hogy ez ugyanolyan sokszínű az Európai Parlament, mint maga a világ. amerikai sokszínű, nagy véleménykülönbségeink vannak. Hogyan fogjuk ezt megoldani? Többségi szavazással, mint mindig is tettük ezt. Ez a kihívás. Mindig is ez volt a kihívás. nem haladunk igazából jó úton, tehát nagyon nehéz lesz konszenzusra jutni, azt hiszem ez világos. A komoly éghajlat fellépés ellen szóltak többen, azt mondták, hogy ez egy, ez egy ilyen vallás tulajdonképpen, az, az antropogén éghajlathatás. Nos, nekik annyit mondok, hogy kezdőről beszéltek, hogy ez a valóság, az IPCC jelentéséről lehet kritizálni, lehet azt mondani, hogy zsebünkben vannak ezek a tudósok, de hát az igazság az, hogy a tudományos közösség meggyőző többsége azt mondja, hogy az éghajlatváltozás igazi, ennek hatása van, és valószínűleg majd egyre gyorsuló hatása lesz ennek. Akkor önöket meggyőzni, mindenkinek megvan a saját perspektívája is véleménye. Örülök, hogy elmondták egyébként a véleményüket, hiszen ez jól mutatja, hogy milyen problémáink vannak, nem csak Amerikában, hanem itt Európában is. Ezért olyan nehéz megoldani ezt nekem, meggyőződésem, hogy maga a tudományos modellek, a bizonyítékok, a mérések, a legmelegebb napok. Most tényleg soroljam fel az összes bizonyítékot? Szerintem ez elég meggyőző. Még a Trump kormányzat sem tudta hitelesen azt eh, állítani egy jelentésben, ami egyébként, aminek pontosan az ellenkezője derül ki abban, amit önök elmondtak. Tehát még a Trumpéknak is egy olyan tudományos jelentést kellett nyilvánosságra hozni, amely komoly tudósok tollából született, és pontosan azt mondják, amit az IPCC mondott, tehát, hogy alábecsüljük csak az éghajlatváltozást, ha bármi irányban tévedünk is. Az éghajlat tagadás hál' Istennek egyre háttérbe szorul, úgy tűnik itt az önök házában is, illetve Amerikában is. De az az érdekes, hogy az éghajlattagadók nem a, a következtében nem a szkepszis terjed, hanem az emberek egyre inkább meggyőződnek arról, hogy ez, ez valódi. A az agrár eredetű metán kibocsátás kérdése komoly, ezt nem szabad alábecsülnünk, és valamit tennünk kell a fekete szén, klorofluorokarbon, CFC-k és metán, ezeknek óriási a hatásuk, de rövid ideig fejtik ki a hatásukat. Hogyha mégis ezt tudjuk csökkenteni, akkor több időnk marad arra, hogy a széndiokszid kibocsátás csökkentésről is foglalkozzunk. De ha választanom kell egy hamburger és egy, és egy platós kis teherautó között, melyik szennyez jobban az éghajlatváltozáshoz, melyik járul hozzá jobban, hát szerintem ez nem egy igazán szerencsés megközelítés. Lehetnek általános céljaink, és aztán ágazatokra lebontva is kell csökkentenünk ezt. Nyilván a közlekedésben, a légi közlekedéssel úgy tűnik eddig nem tettünk, nem foglalkoztunk eléggé, ugyanez igaz a tengerhajózásra. Szisztematikusan kell foglalkoznunk ezzel, és az emberek majd eldöntik maguk, intelligensen, hogy mit esznek, vagy mit nem. De hogyha konszenzust építünk, és valódi, végrehajtható célokat állapítunk meg, és valóban egy zéro emissziós eredményt tudunk produkálni 2050-re, vagy akár hamarabb, akkor az emberek majd megtalálják, hogy az új megszorításokat hogyan mm, oldják meg. Nem radikális abstinenciáról beszélünk itt. Az innováció elegáns megoldásokat kínál ezekre a problémákra. Egyre többet tudunk elérni egyel, kevesebbel. Anna, egyre kisebb befektetéssel, anyagi és energia befektetéssel lehet adott mennyiségű ipari terméket előállítani így egyre kisebb a széndiokszid lábnyomunk, köszönhetően az innovációnak, köszönhetően a technológia fejlődésének. Mi vagyunk az egyik legprogresszívabb éghajlatváltozás elleni harcban Amerikában, mégis nézik meg, hogy a kaliforniai gazdaság hogyan növekszik. Két és fél millió új munkahelyet hoztunk létre a recesszió óta tehát a gazdaság motorja lehet, hogyha intelligens megoldásokat találunk erre. Azt hiszem, hogy megoldhatjuk. Ez nem lesz könnyű, nem megy egyik napról a másikra, de ehhez konszenzusra van szükség, nem akarjuk az emberekre erőltetni. Ezt egy demokratikus folyamat eredményeképpen kellene előállnia. Tehát közösen megállapított célokat kell közösen elérnünk, ha szerencsénk van. A karbon, tehát széndiokszid szubvencióknak véget kell vetni, ez világos. Ami a kereskedelmet illeti, valóban ez okoz fennakadásokat, például az autóiparban dolgozók Mexikóban másfél, órát, másfél dollárt keresnek óránként, Amerikában ennek a sokszorosát. Ez egy óriási kihívás, nem akarunk akadályokat sem, új falakat emelni, együtt kell ezt a problémát megoldani. Ugyanakkor, akik azt mondják, hogy semmit sem kell tennünk éghajlat változás ügyben, azok a, az a sok milliárdnyi ember, aki elsősorban az elszenvedője lesz az éghajlatváltozásnak, miattuk kell tennünk valamit, csak tovább nő majd az óriási szakadék a gazdagok és a szegények között, már 100 milliók éheznek most is. Nem akarjuk elkövetni ezt a hibát nem még egyszer, mert a civilizáció egészére kihatással lehet ez. Hogyha nem találunk egy megfelelő kiutat ebből, akkor az egész társadalom alapjaiban renghet meg, miközben ahogy melegszik az éghajlat, egyre nehezebb lesz a mezőgazdaságban, az emberek dolga nő a tengerszint, egyre könnyebben terjednek majd a trópusi betegségek. Az elmúlt 20 év ben a 18, amióta ezzel, erről számokkal rendelkezünk, az elmúlt 20 évből 18 a legmelegebbek között volt. Tudjuk, hogy a 2%-os co tehát két fokos melegedésről beszélünk, de hát nagyon nagy a bizonytalanság. Persze, semmit sem tudunk biztosan azt akarjuk mondani, hogy ezeknek a tudósoknak egyáltalán nem hiszünk, minden mehet tovább úgy, mint eddig, és akkor mi lesz? Ennél kockázatosabb dolgot nem is tehetnénk. Mit mondhatnék még? Az emberiség eh, hat, igazi képességei, az atomenergia, a nanotechnológia, az mindenféle ipari fejlesztések egyre több ember kezében egyre több hatalom összpontosul. És egyre több technológia összpontosul. 300 millió autó volt 20 évvel ezelőtt, most már milliárdnyi autó van. Tehát ez egy olyan növekedési pálya, exponenciális, ami, ami veszélyes lehet. Mi ugyanakkor egy bölcs és növekedési pályát képzeltünk el. Martin Rees, brit tudós például azt mondta, hogy a 21. század végét, hogy megérjük, ennek az esélye 50 százalék mindösszesen. Ezek komoly problémák, amiken el kell gondolkodnunk, és az egyén, amit tesz a mindennapokban, az egyre fontosabbá válik. Meg kell hozni a nehéz mindennapi döntéseket, méghozzá um, 92-ben ott voltam Bióban, amikor először beszéltünk az éghajlatváltozás elleni harcról, nagyon nagy volt az optimizmus, és ennyi évvel később még mindig csak harcolunk ezért. Vannak országok, akik nem sokat tesznek ez ügyben. Tehát az emberiség jövője áll veszélyben, mit fogunk mi tenni ennek érdekében, vagy ez ellen, hát ez a nagy kérdés. Egy mozdulattal lehet útnak indítani egy olyan atombombát, ami utána ki tudja, hogy milyen következményekkel járhat. Complacency. We may think everything's okay because it looks okay. Úgy tűnik, hogy innen nézve minden rendben van, lehet, de nincs minden rendben. Ő önpusztító pályát jár be az emberiség, és nagyon nehéz innen visszafordulni. A Párizs megállapodás óriási lépés volt a megfelelő irányba. Arra van szükség, hogy átgondoljuk a jövőnket. A COP21, a COP23 most mind nagyon fontos, ezért fordulok önökhöz azzal, hogy vegyük komolyan a tudományos szakvéleményeket, vegyük komolyan a következő lépéseket, és hogyha ezt így tesszük, akkor sokkal jobb világot építünk, mint hogyha semmit sem tennénk. Sokan azt mondják, hogy nincs itt semmi látni való, kérem, minden mehet tovább eddigek szerint. Szerintem ez nem így van. Sokkal olcsóbb akkumulátorokra van szükség, például a hidrogénhajtású autókra, melyek sokkal olcsóbbak, mint ma, és ezer más dologra még. Ez kell, hogy legyen a célunk. Nagyon sok a tenni valunk. amiatt izgulunk, hogy melyik csapat nyert, vagy mikor jön ki az új film, miközben az emberiség jövője forog kockán, és az önök az önök felelőssége, hiszen önöknek megvan a hatalmuk és a tudásuk erre, hogy valamit tegyenek. Tudom, hogy a környezetbarát fellépés nem mond ellent a gazdasági növekedésnek, de ehhez kellenek a tudós emberek, és ehhez kell az együttműködésünk. Ezért fordulok önökhez. Többet tesz Európa, mint Amerika, nem feltétlenül többet, mint maga Kalifornia, de mi mindannyian többet tehetünk, és többet is fogunk tenni, de ez csak akkor lesz lehetséges, hogyha elfogadjuk az igazságot, nem hallgatunk a botorságokra, nem ülhetünk a babéreinkon, nem ülhetünk öltett kézzel, nem a semmittevés nem megoldás. Az Európai Uniónak ebben kulcsfontosságú szerepe van. Az Európai Unió befolyásolja majd a világ többi részét és Amerikát is. Azért jöttem ide, mert önök sok mindent tesznek. Nem mindenki ért egyet azzal, ami az Európai Unióban folyik, de hát ez egész jó. Így tovább. Nem szabad elveszíteni a, a bizalmunk, önbizalmunkat, mi teszünk majd, mi lesz az autónkkal, ezer út vezet a célhoz, biztos vagyok benne, hogy ezeket meg tudjuk majd oldani. Méghozzá a politika eszközével, a demokrácia eszközével nem lehet ezt az emberekre fölülről ráerőltetni, meg kell győznünk az embereket, ehhez azonban nekünk is hinnünk kell ebben, hogy valóban többet akarunk elérni. Alapvetően ezzel zárom itt most a mondandómat többet kell tennünk, többet tudunk tenni, és az önök, mint képviselők nagyon sokat tehetnek annak érdekében, hogy a világ jó irányba induljon, és ezen az úton végig is menjen. Az én hibám, Péter Le úr is fel akart tenni egy kérdést, de kifelejtettem őt, úgyhogy megadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Kormányzó úr, én csak gratulálni szerettem volna önnek. Az Egyesült Államokban megszületett éghajlati szövetséghez, és biztos vagyok benne, hogy ez is meg fogja erősíteni a transatlanti együttműködést. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen, és elnézést kérek még egyszer Peter úrtól.